Három hónapunk van. Az ülés a következő ülés elején jóváhagyásra közé tesszük, ha nincsen fenntartás ezzel kapcsolatban. A mai ülésen elfogadott indítványokat